ülésünket, kedves barátaim. Bár csak néhányan vagyunk jelen, de általában elég nehéz a tagoknak hétfőnként itt lenni. Néhányan még utaznak tagjaink közül, de a napirend elfogadásával kezdjük. Van egy változás A 14. pont, ez pedig az Európai Regionális és Szociális Alap Plusz, illetve az Európai Halászati Alap, és így tovább. Ezt elhalasztjuk a 27 ki, november 27-i megbeszélésünkre. Miután ezt közöltem, áttérünk a kettes napi rendi pontra, a tolmácsolást tekintve 16 nyelven van tolmácsolás, francia, német, olasz, holland, angol, dán, görög, spanyol, portugál, svéd, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovák és román. Van egy látogatócsoportunk is. Hogyha még nincs itt, akkor majd megjön. A fiatalok hét európai országból jönnek egy Erasmus Plus projekt keretében, melynek a foglalkoztatás és a szociális ügyek a súlypontja, üdvözöljük őket, és lehet, hogy még nem sokára többen is csatlakoznak hozzánk. Most látom, hogy holnap? Holnapi ülésre? Igen? Jó. Evelyn Gebhardt alelnök is vendéglátója egy látogatócsoportnak november 20-án délután. Hármas napi rendi pont a intézmény közi harmadik trilógus, a harmadik magánélet és család összeegyeztetéséről szóló irányelvnek november 6-án volt, és a negyedik trilógus pedig ma este lesz. a hármas napirendi pont, a 2018. október 9-i ülési jegyzőkönyvét elfogadják. Igen. Igen. Kérem. Martin úr. Köszönöm, elnök asszony, nagyon kedves, hogy meghallgat, de azzal kezdte az ülést, hogy ma este sokan vagyunk, illetve hogy nehéz ideérkezni hétfőn. Ne, ha nem érti a játék szabályokat, a képviselő az a nehéz, ha töröl, törlik az üléseket Brüsszelben, és nem értjük azt, hogy miért kell Strasbourgban ehelyett ülésezni. A az alapszerződés nem ezt írja elő, a bizottság eh, Brüsszelben dolgozik, és a plenáris van Strasbourgban. Ön összekeveri azt a munkát, amit Strasbourgban kell végezni, a brüsszeli munkával. Hát nem lehet vádolni eh, a képviselőket, akik vagy Strasbourgban, eh, vagy Brüsszelben nincsenek jelen az ülésen. Koherensnek kell lenni, elnök asszony. a hármas pontnál folyamatosan verte a kalapácsát, ami a e, jegyzőkönyvek elfogadását illeti, és itt nem kérte azt, hogy fogadjuk el a jegyzőkönyvben. Ez igazán furcsa, hogy e, egy olyan szakbizottsági ülésről van szó, amely Néha Strasbourgban ülésedik, néha Brüsszelben, török az ülés Brüsszelben, hat nap múlva újra összevigyek az ülés. Komolyan kell venni ezt a munkát, azt gondolom, hiszen a választóink bennünket néznek, megnézik, hogy média munkát végezünk. Köszönöm, hogy meghallgatott. És akkor áttérhet ön a négyes napi rendi pontra, parancsoljon. Thank you, Mr. Martin. Köszönöm szépen, Martin úr feljegyzem, amit mondott, és a négyes pontra térünk át, ez pedig az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozása. Benny Fej kolléga felelős, de nem tudott Brüsszelbe érni időben, és pedig megkért ezért engem, hogy szóljak néhány szót a nevében, és ezt meg is teszem. A legtöbb módosító Klune asszony véleményéhez olyan módosítókat fűzött, amelyek javítják a bizottság eredeti javaslatát. 2021-2027-es programozási időszak feladatai világosak, és az SNT csoport, ö, frakció teljes mértékben támogatja azt a célkitűzést, hogy legyen egy jól előkészített eszközünk a legközelebbi több éves pénzügyi keretre. Az Európai Szolidaritási Testületnek sikertörténetté kell válnia, nem csak azért, hogy magas szintű oktatási lehetőséget biztosít, hanem azért is fontos, mert képes lesz arra, hogy segítsen azoknak, akiknek szüksége van rá. Nagyon jó a hatája, a mechanizmusa, célkitűzése, és így egy nagyon jó eszköz lehet abban a tekintetben, hogy az összes Európai Uniós tagállamon és azokon kívül is érvényre juttassuk a szolidaritást. Brandis úr azt mondja itt, hogy és a véleménye továbbítja majd a Kulturális Szakbizottságba, és szeretnénk majd a foglalkozási stressz hatásait is jobban figyelembe venni. És pedig ezekről már a tanácssal tárgyaltunk, és nagyon fontos az, hogy a szakmai tanuló és a foglalkoztatási lehetőségeik javuljanak a tagállamokban, és nagyon fontos a díjazásuk kérdése is. Jobban el kellene választani az önkéntes és szakmai foglalkozásokat. Nagyon fontos az, hogy a két különféle cél minőségi címkéjét is hatékonyabban feletessük meg a részvevő szervezetek igényeinek, és pedig a program igényei és elvei értelmében. Általánosságban az Európai Szolidáris Testületet a lehető legbefogadóbbá kell tenni, elsősorban azáltal, hogy résztvevő szervezeteket tesszük a tevékenységi középpontjába. Céljunk pedig legyen az, hogy létrehozunk egy programot, amely az Erasmus Plus tapasztalataira épül, hogy a legjobb és erősebb példát említsem. Néhány módosító pont ebbe az irányba mutat, és az SNT frakció reméli, hogy a kompromisszumos javaslatai elfogadásra kerülnek. Brando megkért, hogy köszönjem meg az előadónak munkáját, és hogy kérjek elnézést, hogy nem tud jelen lenni ezen alkalommal. Reméli, hogy Kluna asszonynal megvitathatja a jelentést a szerta esti árnyékaló előadói megbeszélésen. Igen. Rendben, akkor kaptam az előadótól is egy dokumentumot, ez pedig a bevezetése annak, amit az árnyék előadó előadott. Nem kaptam meg korábban, és most megpróbálom előadni ha én lennék Luna Szeretnék elnézést kérni, hogy eh, nem eh, vehettem részt a mai ülésen a szakbizottságban, hiszen eh, egyéb kötelezettségeim voltak, és szeretném megköszönni a kollégáknak a konstruktív módosítókat. A módosítók első tanulmányozása után a munkahelyek és az ipari tanulók helyzete erősödik, és nagyobb átláthatóság kerül a rendeletbe ezáltal. Az nyilvánvaló, hogy elismerjük a szakképzésben résztvevők lehetőségét, de ne keverjük össze ezeket a munkahelyel, hiszen a szakképzés nagyon fontos a fiatalok és az európai közösségek számára. Nagyon fontos az, hogy a közösségek kötelezettségvállalása a fiatalok számára a leglényegesebb elem a szolidaritás értelmében, hogyha ez olyan készségek elsajátításához vezet, amelyek keresettek a munkaerőpiacon, akkor ez egy pozitív aspektus. Azonban ez soha ne legyen a munkahelyek helyettesítése a kezdeményezés középpontjában mindig az álljon, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak, hogy közösségekbe kerülnek, és hogy dolgozhassanak, és hogy úgy dolgozanak, amely üdvös az önkormányzatok, városok, falvak számára, míg új készségeket, képességeket tanulnak. A módosítókban nagyon jó észrevételek vannak a arról, hogy a részvevő szervezetek milyen megközelítést alkalmazzanak az Európai Szolidaritási Testület tekintetében, de van néhány kiemelt téma, amely a 11 és 12-es cikke függ össze. Számos módosító a fogalom meghatározásokat tisztázza, amelyek nagyon fontosak a szakbizottságunk számára hogy világosabb legyen a szakbizottság álláspontja az egész szöveg tekintetében. Az Európai Szolidaritási Testület egy nagyon fontos kezdeményezés a fiatal európaiak számára. Várom a konstruktív együttműködést a következő árnyék előadói megbeszélésen, hogy hozzáadott értéket képviseljünk majd. Ez volt az előadó bevezetője, és sajnálja, hogy nem tudott személyesen eljönni. És most mindenki számára felolvastam az SND képviselő üzenetét. Nem tudom, hogy van-e önök között más árnyékelőd, aki szeretne hozzászólni Szitnyánszka asszonynak adom át a szót, öné a szó. On this subject, please. Parancsoljon. Pani predsedajúca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megnéztem a kollégák módosítóit, és nagyon sok módosító javítja a szöveget, illetve A módosítók e, kisebb módosításokkal javítják a szöveget. Mi is e, megpróbáltuk a saját módosítóinkkal, módosítóinkat hozzájárulni ahhoz, hogy e, ez a szöveg egy jó szöveg legyen. Én főként arra összpontosítottam, ami veszélyeztetett személyeket és gyermekeket illeti. Nagyon fontos, hogy a programoknál ne ismételjük meg a múlt hibáit. Nem szabad olyan létesítmények, intézmények munkáját támogatni, amelyek eh, a, az emberi jogok ellen eh, vannak. Például, hogyha nem törekednek arra, hogy eh, otthonokban helyezzék el a gyermekeket, Illetve ami a hosszú távú kezelést, illetve hosszú távú gondozást illeti, nagyon fontos, hogy az alapok erre is összpontosítsanak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy erősítsük azokat a támogatásokat, amelyek a gyermekekre vonatkoznak, illetve hogy az ott dolgozók megfelelő képzettségben részesüljenek, nagyon örülnének annak, hogyha ez a gondolat szélesebb körű támogatást élvezhetne a kollégák körében. Köszönöm. Köszönöm. Az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Mi szeretnénk a jelentésben számos pontot konkrétan látni, és ezek mentén nyújtjuk be a módosítóinkat. Az Európai Szolidaritási Testület a programja egy olyan program, amelyet az áldá jelentős mértékben támogat, viszont van néhány olyan pont, amelyet meg szeretnék változtatni, ami eh, a, a, eh, a képzéseket illeti, nagyon fontos, hogy az európai hozzá eh, adott értéket jelentsen, illetve a helyi közösségek ebből profitálhassanak. Az Európai Szolidaritási Testület erről szól. A második megjegyzésem, Fontos, hogy a jelentés foglalkozzon azokkal a, a, a e, munkahelyekkel, amelyeket e, az érzékeny csoportok kaphatnak, beleértve a, a fogyatékkal élőket, a bevándorlókat, az izolált e, vidéki területeknél élőket, és Fontosnak tartjuk azt, hogy több személy vehessen részt ezekben a programokban. Szeretnénk külön minőségi um, lébelt kialakítani, anélkül, hogy ez plusz administratív terhet jelentsen. Fontosnak tartjuk a rugalmasságot, az egyszerűsítést. Számunkra nagyon fontos a foglalkoztatás szempontjából az, hogy itt egy minőségi keret kerüljön megemlítése, amely mindig egy írásbeli megállapodásban rögzül. Ez rendkívül fontos számunkra. Látjuk a különbségtételt, az önkéntes munka, a képzési helyek közötti különbségtételt, de fontos, hogy a képzési munkát is megfizessék. Ami a szolidaritási tevékenységet illeti, itt eh, három hónap legyen a határidő a kettő hónap előtt. Fontos, hogy erről írásban egy megállapodás is szülessen. Később eh, pedig majd visszatérünk olyan módosítókra, amelyekről eh, korábban említettem, és várjuk az együttműködést a többi frakcióval. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bojlen asszony következik a GUE képviseletében, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Martin úr megjegyzéséhez csatlakozza. jó lenne, hogyha egy hűges székely lenne eh, a parlamentnek, és így egyértelműbbé válhatna a brüsszeli eh, munka is, ami a szolidatási testület munkáját illeti. Nagyon örülök annak, hogy számos olyan pont belekerült a módosítóba, amelyekről az egyeztetéseken szó volt a kizsákmányolás elleni védelem az érzékeny csoportok számára nagyon fontos számunkra, illetve az emberi jogi standardok érvényesítése, a munkára, képzésre vonatkozó részeket támogatjuk. Fontos, hogy ez a testület ne helyettesítse a meglévő munkahelyeket, és fontos, hogy a fiatalok munkája ne váljon egy ingyenes munkaerő forrásá. Fontosnak tarjuk, tartjuk azt, hogy minden munkát fizessenek ki a program kerületében. Fentartásaim vannak a négy szektor bevonását illetően a foglalkoztatási részben is nagyon fontos az, hogy a rendelet világos definíciót tartson meg az önkéntes munkáról, illetve hogy minőségi önkéntes munkához férjenek hozzá a fiatalok, és ez ne válthassa fel a tényleges munkahelyeket. Nagyon fontos, hogy új készségeket tudjanak közben elsajátítani Nagyon fontos az, hogy bármely készség, amelyre az önkéntes program képzés folyamán tesz a fiatal, ezt megfelelően elismerjék. Üdvözlöm azt, hogy ez mindez világos paramétereket támaszkodjon írásban, megállapodásban. És fontos, hogy a szolidaritás testület ne válthassa fel a meglévő önkéntes munkaprogramokat. És aggájaim vannak a finanszírozást illetően, hiszen ez olyan alapoktól vehet el pénzt, amelyek már működőképesek. <clears throat> thank you. I'll... Jean Lambert. uh... Köszönöm. Jean Lambert sincs itt zöldeket képviselni. Van-e valaki helyette? Nincs. Márten úr következik öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ön beszélt a raportőr, illetve az egyik árnyék előadó helyett is, ez sajnálatos módon. E, nem vagyok benne biztos, hogy az enyémet is ilyen szívesen elolvasta volna, ha én odaadom neki. Ami a GUE képviselőjét illeti, e, lehet, hogy a fiatalsága miatt emlékeztetnem kell őt arra, hogy az Európai Unió alapító szerződése az Európai Parlament székhelyét Strasbourgként határozza meg, és ehhez képest Brüsszel úgymond egy függelék. Strasbourg az Európai Unió fővárosa, még ha ez önnek nem tetszik is, mindig megkérdőjelezik, de alapvetően ez az alapító szerződésre vezethető vissza. De ahogy az Európai Unióban már szokás, amikor egy referendumot rendeznek, és nem tetsző eredmény születik, akkor azt gyakran megismételtetik, vagy valamilyen módon megpróbálják kiforgatni a valóságából. Nos, arról van itt szó, ugye, hogy azt szokták mondani, hogy valamifajta hozzáadott értékre van szükség a fiatalok életében, és ők tényleges szolgálatot teljesítenek, tényleges munkát, munkát eh, végeznek. Eh, az ezt követő eh, hozzászólók egyrészt megkérdőjelezték a hozzáadott értékét, illetve a szolgáltatás tényleges voltát. Ugyanakkor szó van arról is, hogy további pénzekre van szükség ahhoz, hogy a mobilitást növeljük a tagállamok között a, az Európai Uniót alapító tagállamok egyre inkább felvizeződnek, de nem ez igazán súlyos, hanem az, hogy a GUE e, amit a GUE képviselő is megfogalmazott, az alulfoglalkoztatottság, illetve az alulfizetettség. E, ez az Európai Szolidaritási Testület gyakorlatilag a 18 és 30 év közötti fiatalokat célozza meg, 30 éves korig hány éves korig fiatal valaki, 30, 35, 40, 45, gyakorlatilag itt a munkanélküliséget próbálják elrejteni. Valójában csak 25 éves koráig fiatal valaki, eh, és ahogy a GUE is mondta, eh, az Erasmus igen, viszont én azt mondom, hogy az Erasmus Plus, amely az egész világra nyitott, az nem, és ez pedig, hogy alul fizetett állásokat adjunk 30 éves fiataloknak, az teljesen elfogadhatatlan. Ugye egy éves maximumról van szó, az Európai Bizottság hozzájárulása legalábbis egy évnél többet úgyse fedez. Ezek tehát eh, támogatott munkahelyek e, és e, ideiglenes munkahelyek. E, nem szeretnénk, hogyha ez a szolidaritási testület arra szolgálna, hogy a fiatal kori munkanélküliségi adatainkat kozmetikázni tudjuk, mert a valóság az, hogy nem találnak munkát, és látjuk azt is, hogy mi zajlik ebben, ezen a héten Franciaországban. A szolidaritás arról szól, hogy a, mindenki a saját közösségét támogatja, mert különben humanitárius turizmus alakulhat ki, önök pedig alapvetően ezt támogatják. Nem biztos célokért utazásokat, turizmust finanszíroznak, illetve látjuk azt, hogy e, különböző önkormányzati szervezetek tevékenysége ténylegesen abból áll, hogy kizsákmányolnak férfiakat, e, nőket, gyerekeket, és itt elnök asszony, azt látjuk, hogy a költségvetés egy egész 1,26 milliárd euró, 1,26 milliárd euró. Miközben az emberek szenvednek, ezt el kell engedni azonnal az ilyen jellegű propagandákat, eh, amelyek a fiatalokat célozzák meg. Köszönöm. Thank you, uh, Madam Lambert. Köszönöm, Lambert asszony közben megérkezett, de megkapja a szót. Köszönöm, elnézést kérek, hogy késtem. Sokan jövünk rá arra, hogy a határon átnyúló együttműködéssel sokkal jobban megérthetik egymást, az emberek egymás életmódját, illetve egymás problémáit, és én azt gondolom, hogy ebben a világban ez a nacionalizmus, fundamentalizmus, stb. Eh, és ezek kezeléséhez is jobb együttműködésre, jobb megértésre van szükség számunkra. Azok a módosítók, amiket eh, megfogalmaztunk, Eh, ehhez a jelentéshez, ami egyébként jó alapja a munkának. Alapvetően a mi módosítóink eh, olyan kérdésre koncentrálnak, mint az önkéntesség, ezt meg akarjuk erősíteni, szerintünk ez nagyon fontos, hogy ez eh, így legyen, így maradjon. Örülünk annak, hogy bizonyos safeguarding intézkedések szintén fellettek erősítve a módosítókkal, illetve ahogy az emberek mondják, ahogy itt mondták a képviselők, ez egy olyan terv, amely akkor lesz hozzáadott érték, hogyha a költségvetés az nem máshonnan veszi el a pénzt, hanem plusz pénzről van szó, tehát ez, erre vonatkozóan is nyújtottunk be módosítót, és nagyon szívesen együttműködünk a raportőrrel a jövőben. Reméljük, hogy ez további lehetőségeket teremt a fiatalok számára, akiknek nincs saját erőforrásuk arra, hogy részt vegyenek ilyen jellegű határon átnyúló tapasztalatszerzésben, eh, amely lehetőségek nyitottak a eh, gazdagabb családok számára. Köszönöm, és most pedig az EAC főigazgatóság embere, Franz úr van itt körünkben, nem tudom, ön szeretné kommentálni mindazt, amit itt hallott? Eh, hallott. Köszönöm. Elnök asszony, szeretném megköszönni a foglalkoztatás szakbizottság embereinek, tagjainak a módosítókat, illetve megjegyzéseket. Néhány tisztázó megjegyzésem lenne a javaslattal kapcsolatban. Emlékeznek rá, hogy jelenlegi programozási időszakon is együtt dolgoztunk, ez 2020-ig tart. A rendelet az október elején jelent meg az EU hivatalos közlönyében. Az összes önkéntes szolgálat program az az Erasmusból átkerült a Szolidaritási Testülethez. És ezt a jövőre is szeretnénk így megőrizni. Tehát az Erasmus programban most már nincsenek ilyen önkéntes szolgáltatások vagy tevékenységek, hanem azok átkerülnek a szolidaritási testületre vonatkozó javaslatba, illetve abba a keretbe. Kiinduló pontnak azt a kompromisszumot vettük, amit a tanács és a, az Európai Parlament elértek a szolidaritási testülettel kapcsolatban, és ott át is vettük a javaslatokat, azonban a javaslat publikálása az később történt meg, mint ahogy ez a, az ötlet megszületett, és e, ezért bizonyos javításokat lehet eszközölni a szövegen, ezt önök megtették a módosítóikkal. Itt még kitérnék az életkori korhatára, miért 30 a fiatalság felhő korhat, felső korhatára szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra a bizottsági belső munkaanyagra, amely 2018-ban született a fiatalok helyzetéről Európában, és evidenciaként kezeli azt, hogy 30 éves korban a fiatalok már nem vesznek részt oktatásban, tehát akkor már tényleg kilépnek a munkaerőpiacra. Ez 29-30 évesen történik meg véglegesen, tehát az Erasmus és az Erasmus Plus, valamint a jövőbeni Erasmus és a jövőbeni szolidaritási alap vonatkozásában 30 marad a referenciakor amikor ezt a rendeletjavaslatot elkészítettük, akkor megpróbáltuk azt harmonizálni a lehető legnagyobb ért legnagyobb mértékben az Európai Unió többi hasonló pénzköltő programjával, Ebben szerintem sikeresek voltunk. Uh, uh, uh, Ez a javaslatban is eredményezett bizonyos változásokat. Szeretnék még két olyan dolgot kiemelni, ami számomra fontos volt, és ami szempont volt a tanácsi, illetve parlamenti viták során is. A munkahely helyettesítés, tehát ne vezessen a önkéntesség munkahely kiváltásra, vagy annak helyettesítésére. Vannak óvintézkedések, amelyek ezt elkerülni hivatottak, tehát szeretném ezt az elvet kiemelni, nem szabad, hogy valódi munkahelyek helyett szülessenek ezek az önkéntes tevékenységek, illetve munkák. A másik a befogadás, ami egy kiemelendő téma. Más szakbizottságokban is elhangzott az, hogy ez a program legyen nyitott nagyon sok színű csoportok részvétele előtt is tehát ne csak a szokásos fiatal populációkra koncentráljunk, ennek érdekében van egy inkluziós stratégia, és a finanszírozás is arra hivatott, hogy lehetővé tegye a lehető legtöbb európai fiatal részvételét ebben a szolidaritási testületben. Volt olyan felhívás is, hogy bizonyos minőségi címkék kerüljenek bevezetésre ezekkel a önkéntes pozíciókkal kapcsolatban mi egy ilyen címkét terveztünk, amely különböző formátumok között különbséget tesz mondjuk egy szervezet az önkéntes, illetve a gyakornoki rendszerre is mondjuk meg akarja szerezni ezt a címkét, akkor azt egyszerűen tudja megcsinálni, és ne kelljen nagyon szerteágazó eljárásokat végigvinnie. Köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy együtt sikerül a saját javaslatunknál még jobb rendeletet hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a bizottságot is képviseli valaki, nem? Rendben. Esetleg bemutatkozom, Robert Franchine vagyok, az Európai Bizottság oktatási és kulturális főigazgatását képviselem. Na most tudjuk. Uh, uh, okay, uh, I'm sorry that uh, Madam Clune couldn't be here. Perhaps we can find... De megalapíthatjuk, hogy azért van még néhány percünk a következő ülésig, és kolléganőnk is hozzájárulhat majd az információhoz, tájékoztatáshoz és a vitához. És ez az egyik olyan téma, amit úgymond feltaláltunk, és keményen dolgoztunk rajta a szakbizottságba. Klune asszony megkapja lehetőséget esetleg a következő emple szakbizottsági üléte, ülésen, hogy így az egészet kompakt formába öntse. December 3-án szavazunk, a kultban pedig február 4-én. Akkor áttérünk az ötös napi rendi pontra, ez pedig az Erasmus, az Erasmus Uniós Oktatási Képzési Ifjúsági és Sportprogram Pável úrnak adom át a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kolléganők, kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani az Erasmus Plus iránt tanúsított érdeklődésükért. 303 módosító érkezett be, most pedig dolgozunk rajtuk velük. A naptárunkat is felújítottuk, december 3-án szavazunk, a kult szakbizottságban valószínűleg 20-án eh, vagy 21-én eh, januárban szavaznak majd a kulturális szakbizottságban. Szeretném az árnyék előadóknak is megköszönni, hogy ők is eh, megváltoztatták naptárjukat a szakbizottságunkban, a kult szakbizottság szerint. Múltkor már találkoztunk, múlt héten találkoztunk Strasbourgban, és még találkozunk az elkövetkezendő hetek során is. Ami pedig a vélemény tartalmát illeti, nagyon fontos. E, e, igen, bocsánat. Strasbourgban múlt héten igen volt egy ülésünk. Én nem fogok oda menni. Elvi kérdést csinálok ebből. We, we take notice of your igen, ezt feljegyeztük a megjegyzését. A prioritásaink foglalkoztatási szempontból az oktatás képzés tekintetére jobban, és az élethosszig tartó tanulásra erősebben kell fókuszálni, és a költségvetési kihelyezéseknek is ezt figyelembe kell venni. A megfelelő költségvetés, a rugalmasság és pénzügyi tervek nagyon fontosak az Erasmus Plus programban. Ezen kívül az ágazatokon átnyúló együttműködést is szorgalmazni kell, és a rugalmas folyosókat. Az Erasmus Plus jobban kell, hogy támogassa a csekély lehetőséggel bíró embereket. A kevés lehetőséggel bíró embereknek jutatandó támogatás legyen pénzügyi és strukturális is. Harmadsorban szeretnénk garantálni, hogy az Erasmus Plus a lehető legtöbb európai számára elérhető legyen. Utazási költségek, ösztöndíjak, az adminisztrációs általány összegek jelenthetik itt a támogatást. És a vendéglátó ország, illetve régió is profitálna ebből negyedszer, végül, de nem utolsó sorban szeretnénk garantálni az európai polgárokra gyakorolt pozitív hatást. Fontos, hogy minőségi mobilitást garantáljon a program. Az európai mobilitási kartában lefektetett minőségi elveknek megfelelően. Nagyon fontos, hogy legyen egy tiszta tanulási terve és a tanulás eredményének a mérési lehetősége. Ezt természetesen dokumentálni kell, validálni kell, éppen ezért a tanács ajánlásainak a teljes végrehajtását kérjük. A formális és nem formális tanulás elismerésének, és figyelembe kell vennünk az a külföldön történt tanulás eredményének mérését. Reméljük, hogy ezzel a dokumentummal hozzájárulhatunk az Erasmus Plus program sikeréhez, és személy és szakmai segítséget is nyújthatunk polgárainknak. Várom az együttműködést, holnap lesz egy árnyékelőadó megbeszélés, szerdán egy másik, és ha addig tető alá hozzuk akkor december 3-án szavazhatunk. Tehát szerintem tarthatjuk az eddigi ütemtervünket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pável úr. Mann úr a néppárt részéről. Úton van Brüsszelbe. Amíg várunk, meghallgatjuk Stephens asszonyt, átadom a szót. Az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az előadónak a munkáját. Kiváló munkát végzett, és nagyon várom majd, hogy mi lesz, és örülök, hogy az előadónk erősíti ezt a programot, de most túlzás nélkül mondhatjuk, hogy aki Erasmus tapasztalatot tett, az biztos, hogy learatja ennek gyümölcsét. Nagyon jó lehetőség ez a munkaerőpiacon is. Aki az e- Erasmuson részt vett, könnyebben tanul munkát talál munkát. Éppen azért, hogy lehetőleg az összes fiatalnak legyen Erasmusos tapasztalata de a fogyatékossággal élő fiataloknak is legyen lehetőségük részt venni az Erasmus programokban. Hiszen eh, a kompetenciákat, amelyeket az Erasmus során megszereznek, nagyon sok területen alkalmazhatják. Igazából a fogyatékossággal élő fiatalok 1%-a él az Erasmus programokkal. És én úgy gondolom, hogy ami a programhoz való hozzáférhetőséget illeti, figyelembe kell vennünk, hogy nagyon sokan eh, nehézségekkel szembesülnek, hogy részt vegyenek a programban. Hiszen nagyon kevés például a jelnyelven tolmácsolt oktatási lehetőség. Fontos, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vegyük. Megalapíthatom, hogy az előadó most eh, a tettek mezeire szeretne lépni, és itt egy felszólítást intézek, hogy ne felejtsük el a fogyatékossággal élő személyeket, hiszen nem szervezhet hátrányt az az ember, aki fogyatékossággal él, és ezért pénzügyi nehézségei vannak, hogy részt vegyen egy Erasmus programban. Meg kell eh, vizsgálnunk, hogy a befogadást mennyire tudjuk megvalósítani az Erasmus programban meg kell vizsgálnunk, hogy a fogyatékossággal élők hogyan tudnak jobban részt venni az Erasmusban. Most néhány aggályomnak szeretnék hangot adni. A nagyon óvatos vagyok, amennyiben az Európai Egyetem elképzeléséről beszélünk, tehát nem tudom, hogy egy ilyen elképzelést tudok-e támogatni. Az Erasmus nagyon fontos szerepet játszik, és nagyon fontos a résztvevő diákok mennyisége, hogy sokan részt vesznek benne. De nagyon fontos az, hogy ezek a fiatalok felfedezzék Európát, ahogy a kezdeményezésnek a célja is volt. A pillanatnyi költségvetést véleményem szerint meg kellene emelni. És ezen kívül az alapokat a reális szükségleteknek megfelelően kell majd felhasználni, elkölteni. Tehát ebben a tekintetben rugalmasnak kell lennünk. Tehát nagy lépést tehetünk előre ebben az Erasmus Plus programban. Köszönöm. Stevens asszony. Hallottuk az előadót. Most pedig Mann úr, köszönöm, hogy eljött Öné a szó. Köszönöm. Megalapíthatom, hogyha október 17-i ülésünk lesz, és akkor reméltük, hogy jó kompromisszumot sikerül kapnunk. Nagy volt a remény. És most itt a realitás. Nem vagyunk túlságosan messze. Ezt szerettem volna megjegyezni. Számomra fontos volt, hogy az Erasmus ne csak egy hogy ne csak az egyetemekre korlátozzuk, hanem a szakképzésre is kiterjesszük. Ez a különféle módosítókban pedig testet is öltött. Nagyon fontos az, hogy amikor szerdán tárgyalunk, akkor erős lesz a kompromisszum készség. Van néhány megjegyzésem, amelyekről csupán röviden szerettem volna szólni. Tehát például a kettő. 2022 es cikk 1-es bekezdése, itt azt olvashatjuk, hogy a felnőtt oktatás fő célja a szociális befogadás. Esetleg ezt meg lehetne változtatni, tehát a szociális munkaerőpiacra. Tehát, hogy a munkaerőpiac itt legyen, ez lenne az első megjegyzésem, a másik megjegyzésem pedig az lenne, hogy Becker kollégám bejutott egy indítvány, amelyben a kor is szerepet tetszik, ez a 195-ös. Még nem találtam meg. Esetleg lehetséges az, hogy beépítjük ezt is, de nem ez a lényeg. Hiszen itt már, óriá- ahol óriási különbségek vannak, a kettes per egyesben az van, hogy az ágazatokon átnyúló együttműködés. Ez egy olyan szó, amelyet még nem is említettünk eddig és nagyon hasonlít a kettes cikk egyes bekezdésében, ahol a mobilitás szolgáltatás nyújtá, nyújtóiról van szó. Tehát a mobilitási szolgáltatókat miért ide vetted? Az Európai Bizottság eredeti javaslatában ezek a fogalmak nem szerepeltek. Egy harmadik megjegyzésem is lenne, a 205-ösben utalnak arra, hogy jó lenne hogyha lenne egy cikk is, amiben a demokrácia ismereteket is bevennénk. Tehát az, hogy a demokratikus életben való részvétel szerintem egy kicsit kevés. Tehát a demokrácia megértése az azt jelenti, hogy a fiatalok tudják, hogy hogy épül fel egy demokrácia, hogy miért fontos az, hogy legyen kormány és ellenzék. Miért fontos az, hogy legyenek szociális partnerek, akik cselekvőképesek. A demokrácia megértése azt jelenti, hogy érvelni tudjunk amellett, hogy miért értékes a demokrácia. Tehát az, hogy a demokratikus életben való részvétel, szerintem ez egy kicsit kevés. Itt vannak még a művészi, kulturális aktivitások is, de tehát szerintem a demokrácia megértése esetleg szerepelhetne egy kompromisszumba, beépíthetnénk. Volt még néhány javaslat. és Agnieszka Vosztyovszkája kolléganő tudni fogja, hogy rá gondolok, még egyszer azzal a témával foglalkozott, hogy az idősebb tanulókat is felvegyük. Hogy a magasabb korú tanulókat is bevegyük. A kompromisszumban benne van az életkor, és szerintem fontos az, hogy erre erősebb figyelmet fordítsunk. Igazából ezek lennének a leglényegesebb alapgondolataim. Ezekkel a dolgokkal mind szerettünk volna foglalkozni, egy pont kivételével. Emilian, a tízes módosító. Itt benne van az egyenlő munkaért egyenlő bér. Tehát mit csinál az Erasmus? Hát az Erasmus lényege nem az, hogy fizetéssel foglalkozzon. Az Erasmus arról szól, hogy költségtérítésről, támogatásokról gondolkozzunk, tehát hogy most az egyenlő munkaér, egyenlő bér, nem tudom, hogy mit keres itt. Jó. Tehát Romániában, Finnországban jó, ugyan, tehát bizonyos kvótáknak megfelelően osszuk el a pénzt, tehát hogy mindenki a szükségletei szerint kapjon Erasmus támogatást. De mondjuk pff, nem tudom, hogy mit keres az egyenlő munkaért, egyenlő bért. Kettő módosított nem értettem, mert magyarul voltak, de lehet, hogy neked ott vannak jobb kép, képességeit, hogy ezeket jobban elolvasd. De szerintem nagyon jól előre jutunk. Remélem, hogy a Kulturális Szakbizottság tagjai is elég intelligensek, hogy nekik is eszükbe jusson az, ami nekünk eszükbe jutott. Köszönöm, Mann úr. Az ALD-nek nincs itt képviselője. A GUE NGL sem képviselteti magát. A zöldek. A Meszerics urat nem képviseli ma. EFTD részéről senki. Az ENF részéről sincsen itt senki. Ez azt jelenti, hogy Pavel úrnak adom vissza a szót, hogy szóljon néhány szót. Németül mondom. Köszönöm szépen ezeket a méltató szavakat. És köszönöm, hogy kollégám utalt a pontatlanságokra is. A bizottság képviselőjével is találkoztam, és megbeszéltem vele ezeket a dolgokat. Elgondolkozunk azon, hogy ezeket a dolgokat visszavonjuk, de holnap az első beszélgetés során tesszük ezt meg. Szerdán pedig van egy második megbeszélésünk, ami a demokráciára vonatkozik. A preambulum bekezdésben szerintem szerepel, és a ifjúság strukturális párbeszéde részben is. Tehát, hogyha még mindig túl kevés, akkor mm, keresünk valami más megoldást. Szerintem nagyon közel vagyunk egymáshoz, és én is nagyon optimista vagyok, hogy holnap és holnap után sokat, ha nem mindent, még az is lehet, eldöntünk, és hogy könnyű munkánk lesz, amely azért gyümölcsöző lesz. Mindent fölírtunk a kollégámmal, és akkor holnap majd meglátjuk. Köszönöm. Thank you. Uh, the vote in... Köszönöm. A szavazás a szakbizottságunkban december 3-án lesz, a kulturális szakbizottságban pedig január 22-én. Ez minden mára. Azt hiszem három órán keresztül fogunk holnap szavazni, de legalábbis jó sok órán keresztül. Tehát ez most egy ilyen rövid bemelegítő ülés volt. Holnap minden energiánkra szükség lesz a szavazás során. Köszönöm, hogy eljöttek. És most eh, berekeztem az ülést.